a szerzőknek adom meg a szót, legelsőként is Kárs Lüternek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fordul elő olyan gyakran, hogy az ember itt áll, és annak örül, hogy véget ért egy háború. De 2000 2009-ben tényleg véget ért a háború, 2010-ben pedig egy megbékélési testület kezdte meg működését. Sri Lankán elindult az aknamentesítési munka is, augusztusban pedig egy vizsgálóbizottság állt fel, melynek feladata az eltűnteknek a felkutatása, és választások voltak az ország északi részén is. Ezek pozitív események, de sajnos ismét gyülekeznek a sötét felhők az ország fölött, hiszen azt kell, hogy lássuk, hogy ezzel egyidejűleg szexuális támadásokra kerül sor, konfliktusok kerekednek, az igazságszolgáltatás munkatársait fenyegetik, és a védtelen háborús özvegyek fenyegetés áldozatává válnak. Sri Lankának sürgősen el kell kezdenie foglalkozni ezekkel a problémákkal. Fel kell állítani egy bizottságot, amely biztosítja, hogy a konfliktus két oldalán háborús bűnöket elkövető személyek bíróság elé kerülnek, és az igazságoság pallosa sújt le rájuk. Az ENSZ-ben egy jelentés készül, ez is egy szükséges lépés, Egyébekben pedig az ENSZ egy saját vizsgálóbizottságot fog felállítani a helyzet elemzésére. A háborús bűnökért felelős személyeket mindenképpen felelősségre kell vonni, aki pedig erőszak áldozatává vált, eh, azokat is könnyebb megbocsátásra, megbékélésre, felejtésre kérni, hogyha az igazságosság győz. Reméljük, hogy Sri Lanka ezzel elindul a jobb jövő felé vezető úton.